Köszönjük szépen mávra Jenni szórnak. Ezzel a vitát lezárom erről a témáról. A következő ülés holnap csütörtökön, július 5-én lesz a napi rendet közzétettük, és az Európai Parlament weboldalán is olvasható. A kollégáknak